következő napi rendi pontra. Jut a Steinruck asszony jelentése társadalmi változásra és innovációra irányuló programról. Megadom a szót a jelentés készítőjének, Steinruck asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt köszönetet mondok az összes árnyék előadónak a valóban nagyon jó és intenzív együttműködésért, ami kezdettől fogva jellemezte a munkánkat. Biztos vagyok abban, hogy együtt a bizottság javaslatából valóban egy nagyon erős javaslatot állítunk elő, és a három oldalú egyeztetések során az álláspontunkat tudok képviselni. A ciprusi, az ír és a jelenlegi elnökségnek is köszönetet mondok, sokat dolgoztunk, keményen küzdöttünk, nem volt mindig könnyű a feladat, de végső soron a kompromisszumok valamennyiünk számára vállalhatók. Miről is van szó ebben a programban? Három önálló program összevonásáról van szó. A Progress, amely az EU politikákat koordinálja, a foglalkoztatás, a szociális védelem és a szociális integráció, mint a munkafeltételek területén. A második program az EURES, az EURES hálózatok feladata a tájékoztatás, a tanácsadás, a mobil munkavállalók és a munkaadók számára is, vagy általában a polgárok számára számára, akik a belső piacon való szabad mozgásra való jogukat akarják érvényesíteni. A harmadik program a mikrofinanszírozási program, mikrohitelek nyújtása különösen veszélyeztetett csoportoknak, kis mikrovállalkozásoknak, vagy már működő kis vállalkozások támogatása szociális vállalkozások is kaphatnak ilyen mikrohiteleket. Valamennyien feltettük azt a kérdést, hogy mi is a célja a bizottságnak, amikor három elég eltérő programot von össze. És kezdetben nagyon sok kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy milyen módon függ össze ez a három program. Én a szegénység elleni küzdelem és más szociális témákhoz való kapcsolódást nem igazán találtam, és hiányozik a, hiányzik a közös keret is ezen három program számára. De most egy új címet kapott a program, foglalkoztatás és szociális innováció, ennek már része a szociális bevonás, a szociális védelem. Világosan meghatározzuk a három alprogramon belül a támogatás prioritásait, és kötelező százalékos arányban határozzuk meg azt, hogy például a progressz esetén 50 százalékot kell a szegénység elleni küzdelemre és a szociális integrációra fordítani. A szociális partnerségek egy vitatott pont volt. A bizottság a mobil munkavállalók és munkaadók számára határmenti területen már csak a szociális alapból akart nyújtani finanszírozást, egy támogatást. Szerintünk ez hiba lett volna, és ez a jövőbeni határmenti partnerségeket is veszélyeztette volna, néhány már működő jó projektet is tulajdonképpen megsemmisített volna. Végül is sikerült elérnünk azt, hogy az EURES továbbra is támogatást létrehozását az ilyen határon átnyúló partnerségeknek. Itt nagyon eltérő kétoldalú megállapodások működnek a tagállamok között, és ezért az érintett munkavállalók számára ez rendkívül fontos. A parlament most közös kereteket adott az alprogramoknak, évente éves terveket kell elkészíteni, mind a három alprogram számára, nem csak a progress számára, ahogyan ezt a bizottság eredetileg javasolta. Hogyha a bizottság szeretné megváltoztatni a politikai prioritásokat, akkor erről konzultálnia kell a parlamenttel és a szociális partnerekkel, valamint az NGO-kkal is. A civil szervezetek szerepe nem lett annyira erős, mint amennyire én szerettem volna, de mégis erősödött a mi eh, kívánságunkra. Mindegyik frakció konszenzus alapján egy negyedik alprogramot követeltünk a fiatal munkanélküliség ellen, elleni küzdelemre. Vannak projektek, amelynek a célja, eh, hogy egész EU-ban finanszírozzunk a eh, fiatalok munkához segítését eh, célzó programokat. Sajnos ez itt nem sikerült. Egy európai szintű koordinációt szerettünk volna elérni. Még ma is az a véleményem, hogy ez szület volna a megfelelő hely egy ilyen átfogó programra a fiatalok foglalkoztatásának a növelésére, és hogy ezt jól láthatóvá tegyük az európai polgárok számára, de azért elégedettek lehetünk a kompromisszummal, és azt hiszem, hogy közösen elég sok mindent elértünk eh, annak érdekében, hogy legalábbis csökkentessük a tagállamokban jelentkező problémákat. Köszönöm szépen az előadóasszonynak a záró megjegyzéseire még egy perc áll majd rendelkezésére. Most Andor eh, biztos úrnak eh, adom meg a szót. Members, eh, first of all, I wish to thank... Tisztelt biztos, tisztelt elnök úr! Először is Steinbücher asszonynak köszönöm a munkáját, Beres asszonynak, mint bizottsági elnöknek, illetve mindenkinek, aki konstruktívan állt ez a témához. A három intézmény úgy tűnik elérte közös célját. A válságos időkben, technológiai és demográfiai változások küszöbén, amikor is a társadalombiztosítási rendszerek, a munkaerő piac változóban vannak, e, fontos ez a megállapodás. Egy új eszközre van szükség a szociális alap mellett, amely a befogadó növekedést, a növekedést, e, a munkahelyteremtést, a szegénység és az egyenlőtlenségek elleni fellépést támogatja. A 815 milliós EU-s program a 2023, 2020-ig terjedő időszakra hozzájárul majd a tagállamok szociális reformjaihoz. Nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint szociális partnerek és a civil társadalom is kaphatnak, részesülhetnek ebből a pénzből. Konkrét projekteket fogunk finanszírozni az ESF is. Aztán pedig a legsikeresebbeket további támogatásban részesítjük. 100 eh, milliót szánunk a legkritikusabb szakpolitikai területeken a kísérletezésre, eh, olyan területeken, mint eh, a kirekesztett csoportok társadalmi beilleszkedése, vagy a ifjúsági munkanélküliség. Ezek a lehetőségek a szakpolitikány koherenciáját eh, fogják eh, megtámogatni a 2020-as stratégia megvalósítása érdekében, és hozzájárulnak az európai szemeszter megvalósításához is. Mint önök is tudják, eh, ez a program három programot integrál, a Progress-t, az Eurest és a, a mikrofinanszírozási eszközt a progress az ifjúsági munkanélküliségre fog leginkább koncentrálni, különösen a foglalkoztatás, a munkakörülmények, az oktatás, információ csere, egymástól tanulás és vizsgarendszerek reformja vonatkozásában. A előkészítő fellépés pedig mobilitási eh, lehetőségeket, illetve a munkahelyi keresést fogja támogatni. A munkaerő mobilitása az egyensúlytalanságok kiigazításának egy eh, fontos eszköze, különösen eh, a munkanélküliség és a munkaerőhiány máshol különböző régiókban jelentkező problémáinak kiegyenlítésére használható. Emellett a vállalkozásokat is segíteni fogjuk, a kísérletezgetést, az Európai Szociális Alapra is lehet itt számítani. Az ESF-fel együtt a legszegényebbeket megsegítő európai alap, valamint a globalizációs kigazítási alap mellett. Ez a program a negyedik pillére a társadalmi befogadás 2014-től 2020-ig terjedő időszakának. Danke, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a különböző szakbizottságok nevében szólalnak fel. Először is Liberacki képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A Kokobu szakbizottság szempontjából két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt az általános költségeket, másrészt pedig az átláthatóságot és az alapok felhasználásának célját. A célkitűzés, hogy megnöveljük a mobilitást Európában, és segítsük a jobb a jó tapasztalatok cseréjét, illetve a szociális integrációt. Ezek azok a szempontok, amelyeket támogatunk, és amelyeket érdemes közelebbről is megvizsgálni. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a teljes transzparencia nem egy könnyű cél, nem könnyű ezt elérni, hiszen nagyon sok tranzakcióról beszélünk, és ezek kis tranzakciók, de az embereknek szüksége van erre a pénzre. Éppen ezért eh, Steinruck asszonyt meghallgattuk a szakbizottságban, és egy szavazattal elfogadtuk mindezt, amit mondott. Köszönöm szépen, most pedig Cúber asszony kapszult. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a program globálisan nézve nagyon fontossá válhat. Azért válhat fontosan, mert magas minőségű munkahelyeket hoz létre, és mind a szociális, mind a foglalkoztatás területén jelentős előrelépést érhet el. A szociális területen vannak komoly lemaradások, és ezért az EU is feláll. Ugyanakkor a mobilitás kérdéséről reméljük, hogy nem úgy kell értelmezni, hogy ez kényszer migráció. Hiszen sok országban ma a fiatalok hiába vannak jól képezve, nem, kal, nem találnak munkát a finanszírozás 30%-át mikrohitelekre szánják. Mi úgy gondoljuk, hogy a reál gazdaságba investáljuk, fektessük be ezt a pénzt. Különben meglehetősen bonyolultak a szabályok. Ráadásul azt is látni kell, hogy a közkéz költségeit nagyon korlátozták, éppen ezért világosá kell tenni a ráfordítások szabályait. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Öt európai polgár közül egy a szociális kirekesztés határán áll, munkanélkül él az, hogy most összevonják, a, vagy összevonjuk a progresszt, az eures és a mikrofinanszírozási eszközt, nem jelent igazán előrelépést, hiszen arra lenne szükség, hogy stabil munkahelyeket tudjunk teremteni. Örülök, hogy az Európai Parlament prioritásnak tekinti azt, hogy a fiatalok jussanak munkahelyhez, és a mikrofinanszírozási eszköz is rendkívül lényeges a szociális kirekesztés elleni küzdelemben. Az európai vállalkozások 98%-a kis és középvállalatok, és nagyon font, sok munkahelyet teremthetnek a fiatalok számára is, ezért a költségvetésen belül nagy hányadot kell az ő számukra biztosítani. A települési helyi önkormányzatok szerepét is ki kell hangsúlyoznunk az egész folyamat minden szakaszában. Köszönöm szépen, most rátérünk a frakciók szóvivőire, szószólóira. Bulán úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm Steinrök asszonynak, az előadónak azt, hogy sikerült neki összeállítani ezt a fontos szociális programot a 2014-2020 közötti időszakra. Nagyon nagy feladat egyetlen egy programba összefoglalni a mobilitást, a kirekesztést elleni küzdelmet, a szegénység elleni küzdelmet. Nagyon komoly együttműködésre van szükség a tagállamok részéről is. Az Európai Parlament erősítette az ezt a határon átnyúló eh, partnerségek eh, szempontjából. Ilyen módon is eh, segíthetjük a munkavállalókat, és a munkadók számára lehetővé tesszük azt, hogy a saját országunk kívül is kereshessenek jól képzett munkaerőt. A fiatalok számára is fontos, akik saját hazáikban nem találnak munkát. Három dolgot, három instrumentumot vonunk most össze úgy egy programmá, hogy a három alprogram eredeti céljai ne vesztenek el. Ezeknek a programoknak eh, az irányítását egyeztetni kell, és eh, meg kell adni egy adott százalékos eh, arányt a prioritásokra, különösen a fiatalokkal, illetve a határon átnyúló partnerségekkel foglalkozó alprogramok számára. A parlament oda fog figyelni arra, hogy ez meg is történjen. A vállalkozások számára a mikrofinanszírozás, nagy segítséget jelent. Itt most már szó van a szociális vállalkozások finanszírozásáról is. Nekem az, az a fontos, hogy a szociális vállalkozások kapjanak támogatást, egy olyan eszközünk legyen, amivel segíteni tudjuk ezeket a vállalkozásokat. Ide, ide tartozik a szociális kísérletek területe is. Biztos vagyok abban, hogy a tagállamok támogatnak majd minket, és rendelkezésre bocsátják azokat az eszközöket, amelyek segítséget nyújtanak. Darden úr. Köszönöm. Kedves kollégák, Sokat beszéltünk az Európai Szociális Alapról ezen a héten már. Ez az új eh, program, az új eh, innovatív szociális politikák eh, kialakítására lehet alkalmas a parlament és a raportőr munkája nyomán is. Gratulálok és Jutának a munkájához. Egy olyan szerkezete eh, lesz ennek a, probléma, eh, ennek a programnak, amely mm, megpróbálja a három korábbi programot megfelelően eh, egyeztetni, a kirekesztés ellen, a munkanélküliség elleni fellépés össze lesz kötve a mikrohitelezéssel is. Több hozzáadott értéket adhat így Európa, multiplikátor hatást, és jobban kihasználhatjuk a szakértelmet, valamint a pénzügyi lehetőségeket. Ezek fontos olyan kérdések, amelyek fontos kérdések, és ezek a parlament számára is jelentősek. Köszönöm, Harkin asszony következik. Köszönöm. Gratulálok a raportőrnek. Hatékony és működőképes javaslatot tett le az asztalra. Sajnálom, hogy a pénz kevesebb, mint gondoltuk. Mind a három ágát finanszírozni kellene. A mikrohitelek 25 ezer euróig terjedő hitelt adnak a munkanélkülieknek, illetve a kirekesztett csoportokhoz tartozóknak, például a fogyatékkal élőknek ezek egyenlőséget vagy kvázi egyenlőséget biztosítanak a fiatal vállalkozók számára. 2010 óta már 6000 vállalkozó kapott, összesen 50 millió euró értékben hitelt a Progress mikrofinanszírozási eszköze keretében. Én részt vettem az akkori trialógusban, és nagy örömmel képviselem ebben a programban frakciómat. Saját hazám Írország szintén csatlakozott eh, a 15 ország egyikeként a mikrofinanszírozási eszközhöz. A hitelhez jutása a fiatalok számára, és különösen eh, a kiszolgáltatott a sérülékeny csoportokból származó fiatalok számára rendkívül eh, nehéz. A bankok nem szívesen adnak, ez az alap képezhet hidat ezen fiatalok számára, és segítheti őket a vállalkozásuk beindításában, mert egyébként nem kapnának hitelt Tudom, hogy az íreknek eh, tetszett ez a eh, lehetőség. Eh, annak is örülök, hogy célzott mobilitásban gondolkoznak, és a tagállamok egy one-stop shop megoldást preferálnak. Én azt szeretném, hogyha a mobilitást folyamatosan monitorozná az Európai Bizottság, és jelezné, hogyha negatív hatások jelentkeznek. Köszönöm. Schröter kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Nehéz körülmények között sikerült a parlamentnek egy jó kompromisszumot elérni, amelyet mi zöldek is teljes mértékben felvállalunk. Tisztában vagyok azzal, hogy megmarad az EURES finanszírozás a határon átnyúló partnerségek számára. Az Európai Parlamentnek köszönhetően sikerült az új eszközben az összesen 980 millió körüli keretből 18 százalékot megőrizni a határ régiók számára a következő 7 éves időszakban is, és új határon lévő partnerségek is létrejöhetnek. Ez jó hír az EURES határon átnyúló partnerségek számára és a határon határ másik oldalán dolgozó munkavállalók számára. A parlament a tárgyalások sikerével um, nagy eredményt ért el, hiszen a határon átnyúló partnerségek vége lett volna, hogyha nem sikerült elérnünk ezt a kompromisszumot. Teljesen eltérőek a körülmények, a két oldalú megállapodások, és nemzeti hatáskörök megtartása esetén lehetetlen lett volna határon átnyúló támogatási programokat működtetni. A határrégiókban azonban nagyon sok a e, mobil, a vándor munkavállaló. Az egyik országban laknak, a másikban járnak dolgozni. Őket tájékoztatni kell a jogaikról, és ebben a szociális, a társadalom biztosítási rendszerek dzsungelébe e, tisztán sokat kell vágnunk. Éppen ezért nagyon fontos e, az európai szintű támogatás ezen partnerségek számára. Még egyetlen egy megjegyzés hagy tegyek a mikrofinanszírozási eszközről. Itt is sikerült a parlamentnek elérni és világossá tenni, hogy a mikrohiteleket olyan személyek és mikrovállalkozások kaphatják, akik máskülönben nem jutnának hitelhez, piaci hitelhez. Itt nagyon alacsony összegekről van szó, ahogyan elhangzott, és a mikrohitelek kapcsán a hitelezés egyfajta kísérleti projekt dimenzióját ölti. Fordulok a tagállamokhoz is, a saját programjékbe is építsék be ezeket a mikrohitelezési formákat, mert csak így sikerül olyan embereknek, akik egyébként semmiképpen nem férnek hozzá a piaci hitelekhez, hogy létrehozzanak vállalkozásokat, és a munkanélküliségből ki tudjanak törni saját vállalkozásuk révén. Ez egy jó program, ez lehet egy sikeres program is, és azt hiszem a parlament együtt döntéseit valóban egy nagyon új nagy európai hozzáadott értéket jelentett. Köszönöm szépen. Van der Kamen, a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A holland polgárok nap mint nap megélik az EU katasztrofális politikájának következményeit. Itt egy feneketlen hordóból ontják a támogatásokat, és a jogokat fokozatosan korlátozzák. Itt a bizottság idióta célkitűzésekkel tulajdonképpen semmi más nem tesz, mint butaságokat, teóriák a tartalmazó dokumentumokat hoz, hoz létre. Az EU célkitűzéseit helyesen át kellene fogalmazni. A PFF-nek az a véleménye, hogy a nemzeti politika csinálók, döntéshozók, akiket a nemzeti kormányok és nemzeti parlamentek kell, hogy irányítsanak, és nem indoktrinált brüsszeli bürokraták. Ahhoz, hogy az EU jogszabályait modernizálni tudjuk, arra van szükség a PVV szerint, hogy leállítsuk ezt a szociális kísérletezgetést, és adjuk vissza az összes pénzt a befizető tagállamoknak. Itt potom egy milliárd euróról van szó. Danke. Köszönöm szépen. Most pedig Bastos asszony kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentéstevőnek szeretném megköszönni a kitűnő munkát, melyet végzett, és köszönöm Andor biztosnak is mindezt, amit elmondott. A válság, amelyet megélünk, súlyos szociális kihatásokkal járt, tönkretette a foglalkoztatást, ám egy olyan unió tagjai vagyunk, ahol az egyik ország problémái a másikra is kihatnak. Ezért koordináltan kell fellépnünk mind az Európai Unió szintjén, mind a tagállamok szintjén együttesen kell fellépni a szegénység kiküszöbölése, a szociális biztonság és a munkahelyteremtés érdekében, hiszen csak így tudjuk azon szociális célokat elérni, melyeket az Európa 2020-as stratégiában körvonalaztunk. Nagyon fontos épp ezért, hogy új programokat alakítsunk ki, mint a szociális innovációra, vagy pedig a foglalkoztatásra irányuló programok, éppen erről van most szó, valamint a mikrofinanszírozási eszköz is nagyon fontos, mely a foglalkoztatás célját szolgálhatja. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az érintett tagállamokban nagyon súlyos a helyzet, különösen a fiatalok körében. Azt reméljük, hogy ez a program megoldást tud kínálni a e szorító problémára, új munkahelyek jöhetnek létre, és a legszegényebbek és a legelesettebbeknek is segítünk a társadalomban. Köszönöm szépen, Esztrell asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentéstevő asszonynak, Steinbrück asszonynak szeretném megköszönni a kitűnő munkát, amelyet végzett és azért is köszönöttel tartozom, hogy a Nőjogi Szakbizottság felvetéseit bevette, figyelembe vette. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség mind a szociális, mind a foglalkoztatási politikában fontos. Nagyon fontos az is, hogy az új egészségügyi kockázatokra is figyelemmel legyünk, de Továbbra is feladat előttünk, hogy mind a férfiak, mind a nők számára a munka és a családi életet, a munkavilágát és a családi életet jobban összeegyeztethetővé tesz, tegyük. A családokat támogató szolgáltatásokra van szükség, valamint az apasági és az anyasági szabadság jó rendszereit is ki kell építeni. Persze, hogyha a nők például mikrohitelekhez férnek hozzá, akkor az ő foglalkoztatások is növelhető, és e, így elérhető a 70%-os foglalkoztatás. Köszönöm szépen. Szári Eszáért kap szót. Puhemies, hyvä komissári. Köszönöm, e, elnök e, úr, biztos úr. A szakbizottságban szerintem nagyon jó munkát végeztünk Steinbrück asszony vezetésével. Új kompetenciákról van szó, illetve a mobilitás kezeléséről. Jelenleg csak az európaiak kb. 2%-a dolgozik más tagállamban, nem pedig a sajátjában. Globalizáció, illetve a demográfiai változások, valamint a hatékonyabb gazdaság és energiaproblémák egyes ágazatokban azt eredményezik, hogy nincs, nem áll rendelkezésre kellő munkaerő, mik egyes régiókban, miközben máshol nagy a munkanélküliség a tartóságot, a fenntarthatóságot és a versenyképességet kell előtérbe helyezni, és azt gondolom, hogy ez a program, ez az innovációs program amely három régi programot csoportosít, segít majd bennünket az új kihívások leküzdésében. Az EURES hálózat hálózaton belül az EURES foglalkoztatási program Eh, kísérleti projekteket is eh, támogathatott, eh, amelyek a fiatalok munkavállásását segítették elő. Remélem, hogy ez folytatódik. Köszönöm, Costello asszony következik. Köszönöm, először is gratulálnék a raportőrnek. Ez az új Easy program a három régebbi programot csoportosítja, a Progress, Eh, a társadalmi partnereket, eh, célozta meg esélyegyelősséggel foglalkozott eh, a mikrofinanszírozási program 25 ezer eurós hiteleket helyezett kilátásba, az elmúlt években ebből lehetett vállalkozni, illetve az EURES a munkába, munkát keresőket támogatta. Ez 1,9 millió munkahely javaslat, illetve ajánlat volt az EURES honlapján, miközben engem az Írországból történő kivándorlás aggaszt, eh, megértem, hogy eh, a fiatalok máshol próbálnak szerencsét, és ehhez az EURES eh, hozzájárulhat. Külön gratulálok a raportőrnek azokhoz az eredményekhez, amelyeket elért. Örülök annak, hogy az 500 milliós eredeti összeg 20%-át a fiatalok munkanélküliségének kezelésére kell költeni, illetve a szociális vállalkozások is hozzáférhetnek hozzáférnek a mikrofinanszírozáshoz az easy, tehát befogadó ez illetve szociális politikát támogat. Hogyha a kecsnyájban senki nem kíván hozzászólni, de elnézést. Hajtúr. Köszönöm, elnök úr szociális gazdaság nő, növekszik, egy millió ember foglalkoztat csak az én hazámban, Nagy-Britanniában, Kémlisben, európai finanszírozásban is létrejöttek vállalatok, élelmiszeriparban, és hátrányos helyzetű vagy sérült emberek, vagy a tékossággal élőket is támogatunk ebből. De garanciákra van szükség, tudnunk kell, hogy mit jelent az, hogy szociális vállalkozást eh, hoz létre valaki. Eh, nem szabad túl sokat ígérni, hiszen eh, Nagy-Britanniában 600 millió fontot kellett fordítani, és a korábbi progress programban a Mm, fogyatékkal élők eh, határozott támogatást eh, kaptak. Eh, ezt most is biztosítani kell számukra. És én ez vonatkozik az ízire is. A társadalmi változás semmiképpen nem könnyű dolog, de sok sikert kívánok ennek a programnak. Köszönöm szépen. Andor biztos úr. Mindenek előtt szeretném valamennyiüknek megköszönni a támogatást, amelyben ezt az új pénzügyi eszközt részesítették. Köszönöm Steinrück asszonynak a munkát. Ő valóban nagy mértékben befolyásolta azt, ahogyan változott ez az eredeti javaslatunk, odafigyelt a részletekre, amelyek nagy különbséget jelentettek, hiszen ahogyan hallották, ez az instrumentum végül is kisebb lett, mint az eredeti javaslat volumenét tekintve, de azt hiszem, ami a minőséget illeti, ez valóban változás, pozitív változás jelenthet. Ez egy nagyon hatásos eszköz lehet az Európa 2020 stratégiai céljainak megvalósítása tekintetében, de csak akkor komolyan veszük a szociális innovációt. Össze kell egyeztetni a magánéletet és a munkát, integrálni kell a korábban munkanélkülieket a munkaerőpiacra, a szociális innováció, a szociális vállalkozások, ezen célok megvalósításában nagyon fontos szerepet játszhatnak, és ez fontos a foglalkoztatás és a szegénység elleni küzdelem szempontjából egyaránt. A mobilitás eh, is rendkívül fontos eh, az európai munkaerőpiac számára a munkaerő mobilitása 5 és inkább 10 év múlva egészen máshogy fog kinézni. Az EURES-nek erősebbnek, eh, hatékonyabbnak, informatívnak kell lenni. Ennek érdekében újabb javaslatokat készítik elő, hogy az EURES-t tovább erősítsük. Ezt hamarosan majd meg fogják kapni, ezt az új javaslatot. A mikrofinanszírozás eszköz jelentőségéről Harkin asszony, Koszelő asszony is beszéltek. A szociális vállalkozások, a szociális gazdaság szerepéről az Egyesült Királyságban is hallottunk a hozzászólásban. Az eu Szüksége van mikrofinanszírozási, támogatási kapacitásra a következő pénzügyi időszakban is. És miután igaz, hogy nem minden eh, tagállam használta ki a Progress mikrofinanszírozási eszközt. Szeretném felhívni azokat a tagállamokat, akik nem használták ezt az eszközt, fontolják meg eh, ennek az igénybevételét az Európai Beruházási Alapon keresztül. Nagyon sok jó példánk van, már most is, az elmúlt három évből amelyek igazolják azt, hogy modellként, inspirációként is fel lehet használni ezt az eszközt. Az EASY program elindítása nagy felelősséggel ruházza fel a bizottságot és a foglalkoztatási főigazgatóságot. Úgy gondolom, hogy ennek az eszköznek a megvalósításával kapcsolatban számíthatunk az önök további támogatására és az együttműködésre. Ezzel befejezzük ezt az eszmecserét eh, Steindrück eh, asszonynal. Szerintem asszonyé a szó. Köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzászólt. A kritikusaimnak azt mondom, hogy jó lett volna, ha együttműködtek volna velem ezzel a programmal kapcsolatban, hogyha tényleg szívügyüknek tekintik eh, ezeknek az embereknek a sorsát, hiszen itt ezzel az eszközzel jó munkahelyeket tudunk teremteni, segítünk a hátrányos helyzetűeknek és a fiataloknak is segítünk abban, hogy munkahelyet találjanak. Igaza van biztos úr, a célunkat elértük, bár bár én még több támogatást szerettem volna, de hát ez nem a mi kezünkben volt. Az ízével egy kicsit közelebb kerülhetünk a szociális Európához. Köszönöm a széleskörű támogatást. Mi köszönjük Önnek. Ezzel lezárjuk a vitát, és holnap 12 órakor szavazunk. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk rám szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz. A gazdasági és monetáris unió szociális dimenziójának erősítése. Először is megadom a kérdés szerzői